E az ülés jegyzőkönyve és az elfogadott szövegek jegyzékét e, szétosztottuk, van ezzel kapcsolatban megjegyzés, ha nem, akkor az így elfogadott formában e, ezt elfogadjuk.